Eh, buongiorno a tutti, allora cominciamo. Jó napot kívánok mindenkinek! Elkezdjük eh, most a mai reggeli ülést. Az első napi rendi pont a mai napra az Európai Műholdas Navigációs Rendszerek létrehozatala és kiaknázása. Körülbelül 30 perc áll rendelkezés ennek a pontnak a megvitatására. Úgy gondolom, hogy ennek a vitának a megszervezése azzal kezdődik, hogy az Európai Bizottság képviselője bevezetíti a témát, e, Mr. Bala itt van. Elnézést kérek, csak olyan nagy az a terem, hogy nem látjuk önöket. Megadom tehát a szót a bevezetőhöz, az Európai Bizottság képviselőjéhez. Később azután rögtön Marinescu a téma előadója kapja meg a szót, és már lehet jelentkezni azoknak, akik hozzá akarnak szólni. Monsieur Flamand, kérem. Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkit szeretettel üdvözlök, tisztelt képviselők. Lövid leszek az bevezetőmben, és ez talán lehet szezi, hogy megvitassuk magát a témát, és kérdéseket tegyenek fel. Először szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Tajani úr, a bizottság alelnöke már e, egy összefoglalót tett erről a rendelettervezetről e, ebben a szakbizottságban tavaly novemberben e, és december elején. Nos, az Európai Bizottság a gazdasági vélség ide, válság idején úgy ö, ö, tartja, hogy a Galileo az EGMOS műholdas navigációs rendszer, az a 2020-as stratégiában nagyon fontos a verseny szempontjából nagy lehetőségeket tartalmaz az alkalmazások kialakítására és az európai munkák segítésére. Nézzük akkor most a jelenlegi helyzetet, és aztán a rendelettervezetre is rátérek. Először is e, emlékeztetnék arra, hogy a navigációs rendszernek két programja van, az első az EGNOS, amely javíti az európai GPS rendszeren. Ez már ez a rendszer már két év óta működik, méghozzá nagyon jól, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá. Épp ezért nagyon fontos, hogy a felhasználók valóban elkezdjék használni ezt a rendszert, és elsősorban a polgári repülés használja, ugyanis van több leszállási eljárás, amelyet több száz ilyen, amelyet most már használnak. Európában. A második a Galileo rendszer, és remélem emlékednek arra, hogy október 21-én elkezdtük ennek a működését, két ilyen műholdat, és nagyon jól működnek, és az Európai űrügynökségnek a ben dolgozó kollégák hetes jelentést küldenek azért, hogy bemutassák, hogy a tervezett teljesítményt elérik ezek a műholdak. Február másodikán elindítottuk a felgyújtását, az, felgyorsítását az e infrastruktúrák építésének, és egy kiegészítő szerződést is indítottunk, és még egyet az Ariane 5-ösre, hogy a, a már űrpályán lévő műholdak számára is biztosítsuk a a feltételeket. A Soyuz projekt is Francia Giánában is végezzük a munkot. 2015-ben már elindul a kezdeti rendszer, méghozzá 2014 végén már. A rendelet tervezet, amely a mai téma, nem csak az infrastruktúra megvalósítását véglegesíti, hanem a 2014-2020-as időszakra a másik két infrastruktúrát is megvalósítja. Több olyan dokumentum is van, amely a különböző tevékenységekkel foglalkozik. Itt van a tavalyi parlamenti jelentés, és Romek úr volt a jelentéstevője. Ezen a, a tavalyi közlekedési tanácsülésnek a következtetéseire alapítjuk a, megállapításunkat, és arra a tapasztalatra, amely az utóbbi tíz évben a szerződéseknek az értékét mutatja, ezeket a szerződéseket az Európai űrügynökség kötötte. A fő elvek, a, amelyek a rendeletet irányítják, elsősorban az, hogy világosan meghatározzuk a felelősségi köröket, és hogy a már meglévő infrastruktúrákat vagy intézményeket felhasználjuk. Ez azt jelenti, hogy megerősítjük az európai GNSS rendszernek, a prágai intézménynek a munkáját. Ők fogják az 2014. január 1-től az EGNOS programot irányítani, és fokozatosan a Galileo rendszer irányítását is kezükbe veszik. Aztán pedig a különböző alkalmazásokat fogják kialakítani, és ezeknek a forgalomba hozását. Nyilvánvalóan az infrastruktúra felállítása az nem egy öncélú megoldás, hanem az európai állampolgárok számára rendelkezésre akarja bocsátani ezteket a navigációs rendszereket. Nyilvánvalóan, mint már mondtam is, nem akarjuk elhanyagolni a meglévő eszközöket. Épp ezért az Európai űrügynökséggel együttműködünk, hiszen ott már megvan a, ta- a tapasztalat, amelyek alapján az e-, európai intézményi ipari munkákat elkezdhetjük. A felügyeletet és a biztonságot is biztosítani fogjuk, és rendszeresen beszámolunk majd a parlamentnek és a tanácsnak. Ez volt a program irányítása. Most akkor nézzük a pénzügyi részét. Mint ahogy mondtam, a számokat részletes elemzésekre alapítottuk a korábbi szerződések alapján, az ürügynöks, európai ürügynökség és a tagállamok szerződései alapján. Vannak olyan tagállamok, amelyeknek az űrkutatás területén nagy tapasztalataik vannak, és úgy láttuk, hogy a szükséges költségvetés az infrastruktúrának a felállítására szükség van, ez a 2014-2020-as években 1 milliárd eurót jelent. Nem akarok jobban belemenni a részletekbe a rendelet tervezetet illetően, de nyilvánvalóan rendelkezésükre állunk minden kérdést illetően. Köszönöm. Grazie. Eh, Köszönöm szépen. Marinescu kollégának adom meg a szót. Mulțumesc, <coughs> mulțumesc doamna președintă. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőjének az előadásért. Nagyon örülök, és elismerés adozom az eddigi együttműködésünknek. Azt mondta a bizottság tisztelt képviselője, hogy a GSA veszi át eh, a felelősséget a projekt működtetéséért. Az Európai Úr űr ügynökségre is hárul felelőssége tekintetben. Szeretném megkérdezni, hogy hol húzzák meg a válaszvonalat, hol különül el ez a kettő, miért lesz konkrétan felelős a GSA, illetve miért lesz felelős az ESA, az Európai űrügynökség, és hogyan lehet megakadályozni azt, hogy a e, két szervezet tevékenysége ütközzön. Még egy kérdésem lenne, amit szintén a bizottsághoz intézek a jövőbeli alkalmazásokra milyen lehetőséget lát ennek a projektnek a kapcsán? Grazie. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy először indítjuk el az eszmecserét, és utána a bizottság képviselő a végén megkapja a szót az hogy válaszoljon. Tikao, majd Freoraol, és a többiek. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, üdvözölnünk kell ezt a rendeletet több ok miatt is. Mindenek előtt fontos, hogy legyen hosszú távú finanszírozás és irányítási keret, ez szükséges a Galileo és az EGNOS sikeréhez. Másodszorban azért is üdvözöljük ezt a rendeletet, mert kulcsfontosságú, hogy teljesen függetlenek maradnak ezek a programok. Ezzel lehet biztosítani azt, hogy minden tagállam ugyanúgy hozzáfér a szolgáltatásokhoz. Fontos tehát, a rendelet tegye világosá, hogy az Európai Unió a tulajdonosa a Galileo és az EGNOS rendszereknek. Harmadsorban az is fontos, hogy az Európai Parlamentnek megfelelő ellenőrző szerepe legyen, ellenőrizhesse a transzparenciát, az elszámoltathatóságot. Remélem, hogy a bizottság levonta a konzekvenciákat a múltbeli néhány nehézségből, amikor a program igazából nem hozta a várt teljesítményt. Néhány kérdés még nyitott, és ezeket tisztázni kell. A Galileo költségvetése a 2014 és 2020 közötti időszakban, időszakban nem igazán tárgya a Galileóról folyó tárgyalásoknak, ez inkább az MFF-fel kapcsolatos tárgyalások témája, de nem Gondol, figyelembe kell venni ezt a e, szempontot is. 7,9 milliárdról beszél a bizottság, ami a jelen időszak költségvetésének a kétszeresét jelenti, de nem világos, hogy hogyan jutott el a bizottság eddig az összegig, és szeretném, hogyha a bizottság most elmondaná nekünk, hogy hogyan jött ki ez a szám, e, ami jelenleg szerepel az anyagokban. Azt is biztosítani kell, hogy jövőben ne szaladjanak el a költségek, mert ha ez megtörténne, akkor ez azt kockáztatná, hogy az egy a fejezetbeli más programok, mint például a Horizont 2020, ami nagyon fontos az Unió jövője szempontjából, veszélybe kerülne, hogyha a Galileo számára kellenének még majd, kellene majd még plusz pénzeket valahonnan összekaparni. Előrelépés történt a menedzsment, az irányítás kapcsán, arra hívjuk fel a bizottságot, hogy erőteljesebb irányítási struktúrákat dolgozzon ki, és az életszolgáltatás biztonsága, ami pluszköltségeket okozott, nem szabad, hogy túlzott költségteret okozzon. A szerződés kötésekkel kapcsolatban az én frakcióm nagyon elkötelezett a tekintetben, hogy a KKV-k a lehető legnagyobb támogatást kapjanak, hiszen az egész Unióban ők teremtik a legtöbb munkahelyet, és ezért a 23. cikk nagyon fontos. Silvia Ticau. Köszönöm szépen, Silvia Ticau, Vreau să mulțumesc Comisiei Szeretném én is megköszönni a bizottságnak a tájékoztatást. Néhány kérdést szeretnék én is feltenni. A 14. cikk első bekezdésében arról van szó, hogy biztonságosan kell, hogy működjön a rendszer. Ez nyilvánvaló fontos célkitűzés, de egy ilyen típusú deklaráció, az azt hiszem nem elég, hogyha ezt csak így kinyilatkoztatjuk. A második bekezdésben ezután az szerepel, hogy delegált jogi aktusokkal, 30 cikk értelmében a bizottság meghatározza azokat a követelményeket és normákat, amelyek garantálják a rendszer első bekezésben említett biztonságos működését. Szerintem a bizottságnak egy kicsit még dolgoznia kellene ezen a szövegem. Ugyanígy a 13. cikk ahol azt mondjuk, hogy különböző ügynökségek is felelősek a programok biztonságáért. A 13. cikk 2D pontja azt fogalmazza meg, hogy a bizottság majd még részletesebben is kifejti a e, programok biztonságával kapcsolatos kritériumokat. A két program, a Galileo és az EGNOS fejlesztésének különböző fázisaiban változás, természetesen mindig változtak a programok. Most az EGNOS kapcsán az EU egész területét ugye le akarjuk fedni ezzel a programmal. A programok ismertetéséből én úgy értettem, hogy a Galileo az egész EU-ban csak 2020-tól lesz működőképes. Például a digitális tachográfok kapcsán a bizottság egy másik javaslat talált elő. A GNSS rendszert szándékozik majd használni a digitális tahográfokhoz. Jelenleg a GNSS jeleket felhasználó digitális tahográfok rendszere ugye 2018-tól működne. Tehát itt némi ellentmondást vélek felfedezni az időpontokban, a határidőkben hogyha 2020-tól fedi le az EU egész területét, az egész rendszer, akkor hogyan lehetséges megkövetelni a fuvarozóktól, hogy az új generációs digitális tahográfot már 2018-ban használják? Tudna erre kicsit részletesebben válaszolni a bizottság? és szeretném, hogyha szorosan együtt működnénk az egész EU lefedettsége kérdése kapcsán, hiszen nem csak eh, a világűrben eh, fontos, hogy ott legyenek, meglegyenek a műholdak, illetve hogy hogyan alakítjuk ki a földi berendezéseket, ezeknek a eh, működését garantálni kell, hogy minden alkalmazás jól működjön és a bizottságtól várjunk garanciákat arra nézve, hogy a Horizont 2020-as program tartalmazza majd a szükséges finanszírozást azokhoz az alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz, amelyeket a Galileo és az EGNOS fog majd nyújtani. működőképes műholdas eh, infrastruktúrát kell eh, létrehoznunk a bázisállomásokkal együtt, eh, és hogyha nem lesznek megfelelő alkalmazások és szolgáltatások, akkor nem tudjuk majd kihasználni az ebben a rendszerben rejlő összes lehetőséget. Még egy kérdésem lenne a jövőbeni irányítással, a governance-el kapcsolatban Világosan körvonalazódnak a tervek 2020-ig a e, rendeletre vonatkozó javaslatban. De azt kérdezném a bizottságtól, hogy ki lesz felelős 2020 után a működésért, a finanszírozásért, az emberi erőforrásokért. Köszönöm szépen, sokan vannak feliratkozva listára, úgyhogy arra kérem, hogy gyorsan, röviden mondják el azt, amit el akarnak mondani. Lambert, parancsolj! Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. elszony. Nos, a kérdések azok a költségvetések kapcsolatok. Nem értem a rendelet uh, tervezetben, egy milliárdról beszélt évente, évente, de most hétről hallok, meg még másik számról is. Na most akkor most az egész opcióról beszélünk, vagy vagy a, a biztonság nélkül, biztonsági kérdések nélkül, az életbiztonsági szolgáltatás kérdése nélkül. Tehát nem tudom, hogy a költségvetésben ezzel hogy számolnak. Második kérdésem, milyen fajta lehetőségek vannak arra, hogyha lehetővé akarjuk tenni, hogy a Galileának a katonai alkalmazását tudjuk fizetni, tehát hogy a tagállamok ennek a költségvetését lehetővé tegyék. Tehát a kérdés az, hogy a Galileo költségvetés egyik részét a tagállamok közvetlen kifizetésével teszi el lehetővé, és továbbra is az életbiztonsági szolgáltatásokat figyelembe venni. Nos, nincs ellenvetésünk, csak szeretnénk látni, hogy az országok hogyan járulnak hozzá. Köszönöm szépen, a szó Tutinocki. Děkuji, paní předsedkyně. Já se připojím k těm, kteří... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném én is hozzá csatlakozni azokhoz, akik megkér, megköszönték a bizottságnak ezt az új információt. Nem szeretném ismételni azokat, amiket a, a kollégák mondtak, hiszen hasznos hozzászólásaik voltak. Nagyon örülök neki, hogy annak, hogy most már tudjuk, hogy ezt az infra, ez az infrastruktúra hogy fog a gyakorlatban működni. Annak is örülök, hogy az időterv, idő, ütemterv is már most már biztos a különböző műholdak esetében. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, és egyetértek azokkal, akik ezt már említették, hogy sokkal világosabb áttekintésre van szükség a tervezett alkalmazások és a finanszírozás kérdésében. Nyilván lesznek olyan alkalmazások, amelyek az európai intézmények és hatóságoknak a, az alkalmazásai, ugyanakkor eh, lesznek nyilván egyetemi és más intézményi alkalmazások. Jelenleg nem tudhatjuk, hogy ezek a lehetséges alkalmazások mik lesznek. Épp ezért hasznos lenne számunkra, hogyha lenne valami elképzelése a bizottságnak arról, hogy milyen fajta alkalmazásokat várhatunk a jövőben? Nem várhatjuk meg 2014-et vagy 2020-at erre. Most, hogy kutatóintézmények vagy egyetemek fejlesztik ki ezeket az alkalmazásokat, nyilvánvalóan szükség van számukra is időre, hogy ezeket kialakítsák. Köszönöm szépen az utolsó árnyék jelentéstevő remek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nagyon örülök annak, hogy a, eljutottunk idáig az eljárásban, és már a rendelettervezetnél tartunk. A parlament már másodszorra bizonyítja azt, hogy e, ezekben a kérdésekben illetékes, és hogy a jövőben is a helyzet magaslatán állunk ebben a témában. Olyan fajta rendeletre van szükség, amely valóban teljesíti mindazt, amiről az előttem szólók beszéltek. Nyilvánvalóan az alapok megfelelő felhasználására van szükség, ugyanakkor biztosítani kell a függetlenséget és a rugalmasságot is mindazon szervezetek számára, amelyek ezért a projektért felelősek. Számunkra, akik ma itt ülünk, bár rendszeresen foglalkozunk ezzel a kérdéssel, még nem világos, hogy milyen fajta alkalmazásokat és szolgáltatásokat biztosíthat a jövőben ez az infrastruktúra. Ennyit akartam mondani, és örömmel dolgozom együtt a kollégákkal a jövőben. Szerintem nagyon jó projekt lett. Köszönöm szépen. Két kolléga kért még hozzászólást. Van Nisteroy, majd Prodi. Van Nisteroy következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak néhány megjegyzésem, rövid megjegyzésem lenne. Először is nagyon jó, hogy a lendületet fenntartottuk, és komolyan képviseljük továbbra is a parlamentnek az álláspontját. Ugyanis nem mindenkinek meggyőződése, hogy pénzügyileg is ekkora támogatást kell biztosítani. Épp ezért nagyon fontos, hogy ezt a célt a szemünk előtt tartsuk. Két rövid kérdésem lenne. Amikor az iparról, iparról és a részvételről beszélünk, ez az első fázisban nem sikerült, tehát a Galileo alatt milyen garancia van arra, hogy a következő fázisban valóban előáll az ipar a támogatással. A másik kérdés, mi történik az Európai Unión kívüli országokkal, akik a mi felszerelésünket, beruházásunkat fel akarják használni. Hogyan fognak ők hozzájárulni ehhez? És várom a már feltett kérdésekre a válaszokat. Grazie. Köszönöm szépen. Vittoria Paradi, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek azzal, ami elhangzott. Ki szeretném hangsúlyozni ugyanakkor, hogy szükség van arra, hogy felgyorsítjuk a befektetéseket. A Galileonál voltak késések, és megnövekedtek a költségek. Ez nem ok arra, hogy az egészet hagyjuk veszni. Úgy gondolom, hogy fel kell gyorsítani, még inkább és a gazdasági válságnak a hatása pont az lehet, hogy még gyorsabban fektessünk be ezekbe az európai infrastruktúrákban, amelyek kifizetik saját magukat. Tehát azt szeretném mondani, hogy gyorsítjuk föl mindezt, amennyire csak lehetséges, mert a megspórolt idő, ez azt jelenti, hogy időt spórolunk meg, üzemanyagot spórolunk meg, és ez nagyon fontos a légiközlekedésnél. közlekedésnél ki szeretném hangsúlyozni, hogy ezekre a műhold rendszere, a műhold rendszere egy olyan álláspontot kell képviselnünk, amelyik úttörő jellegű legyen, hogy mindenkit ösztönözzük arra, hogy minél gyorsabban eh, cselekedjünk, mert mindez rendkívül fontos. Ráadásul ez kifizeti saját maga költségeit. Tehát azt szeretném, hogy mindezeket tekintsük át annak érdekében, hogy ezt az európai infrastruktúrát megvalósítsuk, és hogy teljes üzemmódban dolgozzon minél hamarabb. Köszönöm szépen, Szilvia Tikao szót kért megint, de nagyon röviden adom meg a szót. Patricia. Nagyon szépen köszönöm. Mivel ezek a, ezek a programok, azok vezető programjai az elepő Európai Uniónak, és kiemelt programok, és mivel nagyon sok minden függ az Európai Unióban ezektől a programoktól, azt javasolnám elnök asszony, a, önnek és a kollégáknak, hogy szervezzünk egy mini meghallgatást a Galileo és az EGNOS programokkal kapcsolatban, és a GNSS programokkal kapcsolatban is. Ezért talán, ekkor talán a, a kollégákban kialakulna egy kép arról, hogy mit értünk el eddig, hogy mik a jövőbeli tervek, és milyen lehetőségek vannak. Feljegyeztük a javaslatot, majd az elnökség és a koordinátorok megnézik, hogy ez megvalósítható-e vagy sem. Flama úrnak adom meg a szót, és tudjuk, hogy nagyon sok kérdést kapott, és arra kérem tehát, hogy megfelelő időt tartsa be. Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálok válaszolni a kérdésekre, és remélem nem fogom az idejüket rabolni. Az első kérdés a felelősség megosztásáról szólt a GNS és az Európai Légi űrkutatási ügynökségről. Nos, tíz éven keresztül a űrügynökség az a, volt az, amelyik foglalkozott az infrastruktúra létrehozásával és annak operációs levezetésével különböző műholdas rendszerekkel kötöttek szerződéseket, és van egy delegáció az Európai Légű űrügynökségnél. A bizottság javaslata szerint a GSA fogja ezeket ellátni. Az EGNOS rendszernél az űrügynökség fog foglalkozni ennek a jövőbeni fejlődésével, ő fogja ki, megtervezni, hogy mi, hogyan fog fejlődni a következő 5-10 évben, hogyan fogja napra készíteni, mert az EGNOS egy olyan rendszer, amelyik a GPS-re támaszkodik, ez a GPS rendszer fejlődik, tehát EGNOS szintén fejlődni fog. 7 milliárd euróról van szó, és annak a lehetősége, hogy ne lépjük túl ezt a költségvetést. Valóban a múltban a rendszer felmutatott költségvetési túlkapásokat, túllépéseket, most ezeket korlátozni szeretnénk konkrét szerződésekre épül most a működtetés. Tudjuk pontosan, hogy mennyibe kerül az műhold, mennyibe kerül annak üzemeltetése, és ezeknek a szerződéseknek a számai alapján dolgoztuk ki a költségvetést, ugyanakkor tartalmaz ez még egy ilyen biztonsági tartalékot, ugyanis a technikai kérdéseknél mindig előfordul egy ilyen kockázat, van tehát, elő van irányozva, mint ahogy minden eh, magas szintű technológiai programnál van, van egy tartalék, eh, amennyiben problémák merülnének fel. Aztán ami a rendszerek biztonságát illeti, igen, valóban a szabályban, azt, a szabályzatban azt elmondjuk, hogy a rendszerek biztonságosak, és ezt azzal támasztjuk alá, hogy kidolgoztunk egy táblázatot, amelyik különböző biztonsági előirányzatokat ír elő. Ezeket természetesen nem az ürügynökség dolgozta ki, hanem a tagállamok, a szakértők olyan rendszerek és szabványokat tartunk figyelemben, amelyek a legnagyobb biztonságot garantálják. A tagállamoknál akreditálják a rendszereket annak érdekében, hogy a teljes rendszer megfeleljen az elvárásoknak, amelyek szerepeltek az elvárásokat tartalmazó füzetben. Jogi kérdések is vannak, a, de majd később rátérek részletesen, hogyha önök is akarják erre. Az EGNAS európai területen, igen, valóban EGNAS jelenleg Európa nagy részét lefedi, ugyanakkor néhány periferikus rész, mint Lengyelország keleti része, vagy az Azori szigetek, ezek nem, nincsenek jól lefedve. Dolgozunk természetesen azon, hogy kiterjesszük a lefedettséget a teljes európai területre, sőt, még azon túl is, például a KÁK térséget is lezethetnénk fedni, amelyik olyan országokat is tartalmaz, amelyik nem tagjai az Európai Uniónak. Különböző állomásokat szeretnénk létrehozni az Európai Unió belül, annak érdekében, hogy periferikus térségeket is lefedjünk az Európai Unió szomszédos térségeit. Ami a digitális tahográfot illeti, 2020-ban lesz teljesen operatív, Tudni kell, hogy ezek a tahográf rendszerek, ezek nem csak a Galileo és az Egnosra fog épülni, hanem például az amerikai rendszerre is, és ezért a kollégák, akik ezeket a javaslatokat teszik a tahográfra, ők tudják nagyon jól, hogy nem csak Galileót használhatjuk erre a szolgáltatásra. Ami a terveket illeti, mi 2020, Horizont 2020-ig csináljuk a terveinket, ugyanak akkor dolgozzunk azon túl is. További tervezések is vannak, amikor az Európai Unió kidolgozta ezt a infrastruktúrát, onnantól kezdve közpénzből fogjuk finanszírozni a rendszer működtetését, és ami az irányítást illeti, az operációkat illeti, ahogy elhangzott, a GSA ügynökség lesz az, amely 2020 túl fogja irányítani ezt az egész rendszert. Ami a 7 milliárd vagy 7 milliárd 8-at illeti, a 7 milliárd az 2011-es eh, körülmények között eh, történt kiszámításra, a 7,8 viszont egy 2%-os évi inflációt számításba véve lett kidolgozva azóta. Ami a katonasságot illeti, hogyha hadseregek szeretnék használni ezt a rendszert, beszélünk a tagállamokkal, hogy Pérez rendszer milyen módon lehetne felhasználni, és ha a tagállamok a PRS rendszert szeretnék használni, akkor természetesen fizetni kell jogokat, ugyanakkor még nem zártuk le ezt a vitát ami az alkalmazást illeti, természetes az applikációkat, 2014 vagy 2020-at nem várjuk meg, már a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramban már voltak ilyen finanszírozások, légiközlekedés, árufuvározás, tengeri közlekedés, és így tovább nemzetközi tárgyalások. Igen, van egy stratégiánk a különböző országokra vonatkozóan az Európai Unión kívül van egy megállapodás Norvégiával, amelyik teljesen, teljes egészében részt vesz a programban, ugyanúgy van a Svájccal megállapodás, és van kompatibilitási megállapodás az amerikai rendszerrel is, annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk az megfelelést a GPS rendszer és az európai rendszer között. Ugyanakkor bármikor szívesen visszatérünk ide, hogy több információval ellássuk Önöket. Elnök, köszönöm szépen, egy másik módja annak, hogy információk gondolatokat eh, megoszom velünk, azt is meg lehet, hogy írjon egy levelet, és eh, részletesen válaszol minden egyes kérdése. Marinescu úrnak adom meg vissza a szót, hogyha akar szólni. Nem, nem, köszönöm szépen, elnök asszony, nem, most egyelőre nem szeretnék szólni. Rendben, a akkor nyom, május 8-ánra készül el ez a ez jelentés. Köszönöm szépen mindazoknak, akik részt vettek. A következő napi rendi pontra egy negyed óra maradt, ezért arra kérem önöket, hogy gyorsan és röviden szóljanak hozzá. A Kreatív Európáról szól. Szilvia Tikáunak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném aláhúzni a kreatív és kulturális ágazatok jelentőségét a gazdasági növekedéshez jelentős mértékben hozzájárulnak ezek az ágazatok. 2008-ban a az európai GDP 4,5%-át tették ki, a munkaerő 3,8%-át foglalkoztatták. A KKV-k eh, számára számos, eh, a KKV-k számos eh, nehézséggel szembesülnek, elsősorban a szellemi tulajdonjogok védelme kapcsán, valamint amiatt, hogy a KKV-k jellemzően nem rendelkeznek marketing ismeretekkel, és így nem tudják népszerűsíteni a termékeiket kellő mértékben Sokszor nincs elég beruházás ebbe az ágazatba, mert hiányoznak az ismeretek. Nincs elég adatunk sem arról, hogy eh, kis és középvállalatok miért nem kapnak eh, hiteleket kölcsönöket. A program új speciális célkitűzésekkel is rendelkezik. Nagyon fontos, hogy a kulturális kreatív ágazatok alkalmazkodjanak a digitalizációhoz. Emellett a kulturális javakhoz való hozzáférés, a, ezeknek a digitális formában történő tárolása, a kulturális ágazat és a magánágazat, magánszféra együttműködése, az innováció elősegítése érdekében. Ezek fontos célkitűzései a programnak. Ehhez társul még egy sajátos célkitűzés is, a fogyatékossággal élők számára könnyebbé kell tenni, hogy hozzáférjenek a kulturális kreatív ágazatok produktumaihoz két módosításnak az a célja, hogy költségvetési kérdéseket eh, tisztázzon a két program kapcsán. És emellett eh, foglalkozunk a társfinanszírozás kérdésével is. Eh, fontos a részvevők programokban, részvevők számára, hogy időben fel tudjanak készülni a programok való részvételre, és pontosan ismerjék a feltételeket. Köszönöm szépen. Kelly kollega az első hozzászóló. Micro, <laughs> please. Sorry. I welcome. Üdvözlöm a Kreatív Európa programot, amelyet ugye az Európai Bizottság javasolt. A Kulturális Oktatási Bizottság, aminek szintén tagja vagyok, az illetékes bizottság hogy egy kicsit háttérinformációt is adjak. Van némi szkepticizmus a program mind a három ágával szemben. Ugye a média és a, és a kultúra most külön ágak lesznek, és ez az Erasmus-szal összefüggésben is problémákat okoz. De ahogyan mondtam, üdvözlöm a programot. Egyértelmű, hogy itt európai hozzáadott értéket tudunk teremteni a kulturális és kreatív ágazatban. Európában nagyon sokszínű a kultúra. Ez egy nagy előny, ezzel sok száz munkahelyet tudunk teremteni, hogyha megfelelő irányú ösztönzőket adunk és ugye 2008-ban ennek, ezeknek az ágazatoknak a GDP-ben való részesedése 4,5 százalék volt, 3,8 százalékat foglalkoztatják a munkaerőnek. Még néhány észrevételt hagyd tegyek üdvözlök több mindent abból, amit az előbb elmondott az előadó, de talán javíthatjuk a szöveket, hogyha konkrétan utalunk arra, hogy a fogyatékossággal élő személyekben is mennyi potenciál rejlik a kultúra területén. Prioritásként kell meghatározni a digitális anyagok megőrzését, mert komoly a veszélye annak, hogy a digitális formában tárolt kulturális tartalmak elvesznek, ha nem teszünk intézkedéseket. Szinergia hatások kihasználása, nagyon fontos az Európai a programot is üdvözöljük egyszerűsítés, munkahelyek teremtése, finanszírozáshoz való hozzáférés a KKV-k számára, a sport, a szociális média, és promóciós anyagok elkészítése. Ezeken szeretnék most egy kicsit végigmenni, ami az egyszerűsítést illeti. Itt a parlamentben már sokat foglalkoztunk ezzel. Nemrég a választókerületemben megkerestek egy kulturális szövet, egyesület tagjai, akik azt mondták, hogy nagyon sok a beszámolási kötelezettség a pénzügyek területén, és ez tulajdonképpen már kontraproduktívvá válik, úgyhogy ezt a szempontot meg, meg kell vizsgálni. Biztosítani kell, hogy az adminisztratív eljárások egyszerűsítjenek eh, a beszámolás, az auditálás területén egyaránt. Jobban kellene használni elektronikus eszközöket. Azt hiszem, levonhatjuk a tanulságot eh, a, eh, a hetes kutatási keretprogramból, a Horizont 2020-ból, és hogy tegnap is elmondtam, az SM azaz a közép, kis és középvállalatok tekintetében külön kell választani a kis és a közepes méretű vállalatokat klasszerek létrehozását kell elősegíteni, hiszen számos munkahely teremtődhet a kreatív és kulturális ágazatokban. Itt már nagyon sok a szokatlan munkahely, ez meg, ezért meg kell teremteni a feltételeket a szociális klaszterek számára Barcelonában, Berlinben és az én hazámban is már egyébként léteznek ilyen szociális klaszterek radikális változásra van szükség a hitelezés területén. Jelenleg a bankok nem hajlandók hiteleket nyújtani a kulturális kreatív ágazatban működő KKV-knek. Ezért eh, ezen változtatni kell, megfelelő eh, hiteleket kell nyújtani a kkv knek ebben az ágazatban. A sportot el kell ismerni, hogy a kulturális kreatív ágazat része, ezért eh, szerintem be kell, hogy kerüljön a szövegbe egy világos hivatkozás a sportra. A közösségi oldalak, mint a Facebook, vagy szociális média is fontos része ennek az ágazatnak, úgyhogy remélem ez is megemlítésre kerül a véleményben. És végül, talán ez a legfontosabb, hogyha az európai kulturális és kreatív ágazatot segíteni akarnánk, és az európai értékeket erősíteni akarjuk, akkor világosan kell utalni az EU-ra és az európai szimbólumokra ugyanis túl gyakran nemzeti szinten kerül csak megvalósításra a program, és nem figyelünk oda arra, amit a 15. cikk tartalmaz. Ma délelőtt egy minisztere a hazámnak egy program kapcsán beszélt, egy iskola mennyi pénzt kapott, és meg sem említette, hogy ez a pénz az EU-tól érkezett. 250 milliót az EU bocsátott rendelkezésre ez a projekthez, és Ez bizony a miniszterem meg sem említette, ezen változtatni kell. Köszönöm szépen, Keller. Tehát uram, a szó majd a bizottság. Arvoisa, <clears throat> arvoisa puheenjohtaja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden szólnék. Kelly úr tulajdonképpen elmondta, amit én akartam mondani, áttekintett mindet. Szeretném Tikaó kollégának megköszönni az előadását és a véleménytervezetét. Egyetlen az egyik legnagyobb célkitűzése a parlamentnek a mostani időszakára a digitális egységes piac kialakítása. A kreativitást nem diktálhatja az ember, az innovációt kell ösztönözni. Ez az előfeltétele ennek. Tehát szükség van egy valóban létező digitális egységes piacra, épp ezért meg kell oldani a szellemi tulajdonjogi kérdéseket. Jelenleg nagyon sok különböző szervezet van a tagállamokban, akik a szerzői joggal foglalkoznak, és ez az akadálya az előrelépésnek. Ez a javaslat nagyon jó, és az EU 2020-as stratégiába bele kell kapcsolni, hiszen ehhez tartozik. Amikor megvizsgáljuk ezt a kérdést, akkor ne feledjük el, hogy az EU 2020-as stratégia, az a mindent befedő stratégia, és ez az, az EU hozzáadott értéket nyújtó programjainak is ebbe a programba kell beilleszkednie. Üdvözlöm azt a tényt, hogy utalnak a többnyelvűségre, a multikulturalizmusra és a kulturális sokféleségre és másfajta diverzitásra, és pedig a kulturális szolgáltatáshoz való hozzáférésre is. Nagyon fontos, hogy az etnikai és más népcsoportokkal is törődjünk. A hozzáférés lényeges. Végül pedig hat hangsúlyozom újból, hogy szükség van a digitális egységes piacra, és azt hiszem, hogy ez a dokumentum segít bennünket eljutni oda, és világos, hogy a szükség van a tagállamoknak a növekedés szempontjából ennek a piacnak a beintására. Köszönöm szépen! megadom a szót Madame Silvernek az Európai Bizottság képviseletében. Kérem röviden, mert utána szavazás lesz. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm az alkalmat, hogy felszólalhatok, és rövid próbálok lenni. Először is üdvözlöm a parlament véleményét, és osztom is a megközelítésüket. Talán csak néhány kis megjegyzésem lenne a feltett megjegyzésekkel kapcsolatban. Elsősorban az egyszerűsítés kapcsolatban szólnék, hiszen mi már elindítottuk az elektronikus űrlapokkal ezt az egyszerűsítést, és az általánydíjas, általánydíj eh, és a KKV-ket eh, eh, segíti a kulturális és a kreatív iparágokban, De tulajdonképpen nem csak a KKV-k, hanem a mikrovállalkozások is segítséget kapnak. Ugyanis tudatában vagyunk, hogy milyen nehéz ezen a vállalkozásoknak a finanszírozás feltételeinek megfelelni tulajdonképpen már a munkahelyek szempontjából a klaszterek létrehozását és a PPP-k létrehozását támogatjuk. És a jövőben még többet is teszünk ennek érdekében. A finanszírozáshoz való hozzáférés szempontjából hangsúlyozom, a garancia lehetőségnek a jelentőségét, amely megváltoztatja a bankiparágnak a hozzáállását a KKV-kkal szemben a kulturális és a kreatív iparágakban. Tehát a személyes biztosítékokra nem feltétlenül szükség a jövőben a hitelek megszerzésében. Végül pedig a szociális média és a sport területén eh, kiegészítik egymást az Erasmus eh, mindenki számára, amely a sporttal kapcsolatos, és a Kreatív Európa program között. A szimbólumokkal kapcsolatban a bizottság nem olyan régen fogadott el egy új eh, vizuális identitást. A médiaprogramnak a címkéjét amely már 20 év óta eh, létezik, 2013 végéig fogjuk használni, és attól kezdve eh, eh, egy másikat fogunk felhasználni. Végül pedig, mivel ez a program az EU 2020 alá tartozik, és ebben a fontos iparágban a magasan képzett munkahelyek ről gondoskodik, és a digitalizációval és a globalizációval foglalkozik. Épp, épp ezért meg kell ragadni ezeket az alkalmakat, és ehhez támogatást biztosítunk. Köszönöm szépen. Tikáó kollega nem akar hozzászólni, köszönjük szépen, mert ezzel megsporolunk időt. Én rámutatok arra, hogy április harmadikán van a módosítók benyújtásának végső határideje. Mielőtt lezárnak ezt a napi rendi pontot, illetve ezt a részt, egy hagyományt folytatva, amelyet Roy eh, elnök úr vezette be, születésnapot kívánunk Máncsinkjevics kollégának, aki ma ünnepli születésnapját. Sok boldogságot! Credo che possiamo interrompere. Hm? Ne Momento di pausa prima di... Egy kis szünetet tartunk, hogy mindenki felszerelkezzen a szavazólistákkal. Allora, ci prepariamo per... Akkor készüljünk fel a szavazásra. Azt kértek tőlem, hogy ellenőrizzük a gép működését, ezért arra kérem önöket, hogy szavazzanak. Ellenőrzés tehát, szavazunk. Kérem szépen, hogyha egyetértenek, akkor egy próba szavazást hajtunk végre mellette. Ellene tartózkodás. Lezárom a szavazást. Oké. Okay. Szemaks. Sembra che funzioni. Rendben van, működik. Nem tudom, mit próbáltam ki, de a lényeg az, hogy működött. Első szavazás. Chair, I just wanted to... Elnök asszony, szeretném közölni önnel, hogy nincs itt a szavazókártyám, de azért szeretnék szavazni, tehát ezt az én szavazatomat talán plusz beszámíthatja. Azione forse, ma comunque continuiamo. Van egy kórus, amelyik ezt ellenezze, de természetesen kipróbáljuk. Tikau, módosító, a mm, digitális versenyképesség egységes piacára szól. Első módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosító egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 38-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39-es van egy szóbeli módosító, cukálasz. Megkérem a kollégát akkor, hogy a szóbeli módosítóját vezesse be. A javaslatom hogy néhány szót a 39-es módosítóban a, a következőket kellene e, beegészteni. Competence gaps by half by 2015. Azt javaslom, tehát a 39-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtunk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 46-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 49-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 50-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Inko 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Inko 23, ellenőrzés, a 16-osnál 16-os géppel szavazunk mellette, illetve megnyitom a szavazást, mondja az elnök asszony. Lezárom a szavazást, elfogadtuk minimális különbséggel elfogadtuk. Imka 23 mellette, ellene, tartaszkodás elfogadtuk. Kult 2 mellette, ellene, tartaszkodás elfogadtuk. Kult 4 mellette, ellene, tartaszkodás elfogadtuk. Kult 6-os mellette, ellene, tartaszkodás elfogadtuk. Kult eh, test mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. Kult hetes, mondja az elnök asszony mellette. Ezt megtettük már, mondja az elnök. Igen, már túl vagyunk itt, én tévesztettem, mond, tévedtem, mondja az elnök asszony. Nyolcas mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. Kult tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kult 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Júri 1 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Júri 2 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Júri 4 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Júri 6 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az végső szavazásra térünk rá, géppel szavazunk, megnyitom a szavazást, kérem szavazanak, lezárom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Azt hiszem, hogy az előadó megértem el egy nagy tapsot. Per questo voto così ezért az egységes szavazásért. Szót kért? Special din umbră. Köszönöm szépen a kollégáknak, köszönöm, különösen az árnyék jelentestevenek és a titkárságnak a jó munkát. Butikoffer, prego. Butikoffer? Monsieur Butikoffer, vous avez demandé la parole? Butikoffer úr szót kért, nem? Nem jelentkezett? Nincs mikrofon? Nem hallották a tolmácsok? Köszönöm szépen mindenkinek, mondja az elnök asszony, meg volt az első szavazás, most jön a többi. Bene, passiamo al voto del rapporto Cross. És most következik akkor a következő napi rendi ponton a Kreuzmann jelentés. Egyes módosító mellette. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk Négyes kompromisszum mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. Ötös módos, kilences módosító szóbeli módosítással, ahogy mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartaszkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellette ellene tartózkodás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 ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es szóbeli módosítóval, ott van a szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Íz az egész jelentésről szavazzunk most. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. És most következik Langen. 41-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös módosító mellette ellene tartózkodást elfogadtuk, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette a szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartozkodás, elnézés, mert itt 8-as, tehát mellette, ellene, tartozkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartozkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartozkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartozkodás, elfogadtuk. egyes kompromisszum mellette, ellene,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 ellenőrizzük, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Ellene 30 mellette 20 igen, igen, eddig azok volt. 22-es mellette, ellene, elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartozkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrzés, ellenőrizzük az egyest. Megnyitom a szavazást. 36 mellette, 15 ellene, 28-as mellette, ellene, 28-as most, 28-as mellette, ellene, tartaszkodás, ellenőrzés. Ellenőrizik a 28-ast. Mm, lezárom a szavazást. 37 mellett 18 eh, ellene, hát azért egy kicsivel több volt, mm, elfogadtuk. 29-es mellett ellene, tartaszkodás, elutasítottuk. Kettes, kettes módosító mellette, ellene, elutasítottuk. 30-as, ellenőrizzük a kettest. Kettes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 mellette, 25 ellene. Elfogadtuk. Hármas. Külön szavazunk, két részben szavazunk. Első rész mellette. Elfogadtuk, köszönöm. Második rész mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as, bocsánat, a 4-es következik, 4-es következik mellette, ez három részben, három részben, négyest, három részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizik azért géppel. Második rész. Második részt ellenőrizzük géppel. Lezárom a szavazást. 30-23. Harmadik rész mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Harmincötös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szavazás, végső szavazás, végső szavazás, géppel megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak, lezárom a szavazást, 54, egy tartozkodás, egy hangulag. Gratulálok, gratulálok. C'est bon, moi Qu'est-ce que nous devons voilà. faire Bene, allora la votazione... Rendben, ezen el a szavazást befejeztük. Köszönetet mondok mindenkinek, az azaz előadóknak is, illetve a szavazóknak is. És most következik az üvegházhatást okozó gázak kibocsátásának nyomon követése. Akis Hachijo Joe az előadó, aki nincs a teremben, nincs itt a jelentés előadója. Takis Hadzsi Joe nincs itt, de itt vagyok. Itt van, íme, tökéletes. Megadom a szót az előadónak, parancsoljon. Λοιπόν, εμείς eh, θεωρούμε ότι πρέπει να υποστηριχθεί αυτό το Azt hiszem, hogy a bizottságnak a, ezt a dokumentumát támogatni kellene. Ez pedig az üveghatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozásra kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszer. Eh, csendet kérek a teremben, elnézést, mondja az elnök asszony, aki ki akar menni, menjen ki csendben. Bene, possiamo iniziare. Rendben, folytathatjuk, kérem. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Azt mondtam, hogy a frakcióm támogatja a bizottság javaslatát a témával kapcsolatban, tehát az üvegkihatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére. Ugyanis ez a megfelelő irányban mutat, és szerintünk kísérletet tesz arra, hogy az éghajlatváltozás hatásait enyhítse. Ez a tagállamokat is ösztönzi arra, hogy a kibocsátások kérdésével foglalkozzanak, és a szerződésben foglalt követe, kö, kötelességeikkel is. Vannak ugyanakkor problémák, amelyek még továbbra is léteznek. Nos, az első a üveghatású gázok, üveghatás Gond, okozó gázok problémája a gazdasági válság miatt továbbra is probléma lesz a tagállamokban. Nyilvánvalóan nehéz idéket élünk, de nem szeretnénk, hogy az éghajlat gyakorolt hatás továbbra is súlyosbodjon. A zöld alapot még nem hozták létre, amely a szegényebb országokat kellene, hogy megvédje, megvédje az éghajlatváltozástól. Ugyanakkor jó lenne, ha megvizsgálnánk az EU kibocsátás kereskedelmi rendszerének az életképességét. Az eredeti gondolat az volt, hogy a szennyező fizet. És biztosak szeretnénk lenni abba, hogy valóban azok, akik szennyezik a környezetet, azok fizetnek. Végül pedig hangsúlyozni szeretném, hogy a javaslat nem veszi figyelembe, hogy Ciprus és Málta a Kyoto jegyzőkönyvvel jegyzőkönyvet aláírta. Úgy tűnik, hogy a bizottság javaslat még ez előtt készült. Hogyha a többiek megjegyzését is meghallgattuk, akkor erről újból beszélhetünk egy másik ülésen, amikor konkrét javaslatokat teszek a helyzet javítására a tagállamokban és jobban előreléphetünk. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Ol asszony kért szót, parancsoljon. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Határozottan üdvözlöm ezt a rendeletet. Létfontosságú, hogy az EU és a tagállamok a széncsökkentési célokat az ütemezés szerint elérjék. Itt transzparens, átfogó információt kell szolgáltatniuk a tagállamoknak, a fejlődő országok együtt együttműködve az EU hitelképessége szempontjából valóban kulcsfontosságú, hogy betartja-e az EU az ígéreteit. De van egy-két terület, ahol szerintem erősíthetjük a rendeletet. Először is szükség van egy hosszú távú távlatos képre, és a hosszú távú célok elérését az odavezető úton mérni kell. Ugye 2050-ig a 80-20%-ot kell elérni. Van egy alacsony szén roadmap, amiről múlt héten szavaztunk, és tudjuk, hogy 2050-re hol, hova kell elérnünk. 25%-os csökkentés 2020-ig, és 2040-ig 60%-os csökkentés kell elérni az 1990-es szinthez képest. Hogyha ez a rendelet megköveteli a tagállamoktól a nyomonkövetést és a beszámolást, akkor meg kell nézni, hogy a, ebbe a költséghatékonysági célkitűzés rendszerbe hogyan illészkedik az úti terv, az ütemezés, mert hogyha csúszás lesz, akkor nagyon nehéz lesz a költségeket kézbe tartani, és a klímaváltozást is ez nagyon negatívan érinteni. 2050-ben szénmentes gazdaságot létrehozni, ez nagyon ambiciózis célkitűzés az ETS rendszerben, illetve azon kívüli területeken is. Mi lesz a mezőgazdasággal és a közlekedéssel, ami nincs benne az LTS-ben, e és az épületekre is gondolnunk kell, hiszen az Unió széndiokszid emissziójának a 40% az épületekre esik. A tagállamok tehát a beszámolóikba, amit előír számukra ez a rendelet, ki kell, hogy térjenek arra is, hogy mi a helyzet az energiamegtakarítás kapcsán, épületeknél, illetve a megújuló energiák kapcsán. Ez a feladatuk már most is megvan a tagállamoknak, nem kívánunk többet, már most is különböző kontextusokban be kell számolniuk erről, de hasznos lenne, hogyha minden egy dokumentumba egyesülne, ez nem plusz teher a tagállamok számára, hiszen ez a beszámolási kötelezettség már megvan. Végül még egy dolog, ami miatt aggódom. A Cancuni konferencián a tagállam, a részes felek megállapodtak abban, hogy a pénzügyi technológia és kapacitás építési támogatást a fejlődő országok számára növelni fogják, és a legnagyobb átláthatósággal kezelik ezt a kérdést. Itt szeretnénk látni, hogy ez a pénzügyi technológiai támogatás vajon plusz-e a szokványos business as usual szenárióhoz képest és a technológiai know-how, valamint a fejlődő országok környezeti társadalmi integrált integrációja is fontos szempontok, és amikor tám, a kankoni megalapotás értelemben támogatást adunk a fejlődő országoknak, ezek a szempontok is fontosak. Jordan. Köszönöm szépen, a szót Jordan. Lika a dokumentok, ki obravnávamos področja podnebnih Elnök asszony, nagyon sok dokumentummal foglalkozunk az éghajlat eh, változás elleni küzdelem kapcsán, már elfogadtunk egy úti tervet egy általános tájékoztatásra szorítkozom, a dokumentumot még nem tudtam részletesen tekinteni. Egy olyan anyagról van szó, ami kapcsán az ENVI, az illetékes szakbizottság, ezért nekünk azokra a területekre kell koncentrálnunk, amely a mi hatáskörünkbe tartozik az előttem szólóval egyetértek. Azt hiszem, hogy el kell gondolkozunk azon, hogy mi az, amiért mi vagyunk felelősek. Üdvözlöm azt, hogy egy hatékony rendszer létrehozásán fáradozunk, de amikor elolvastam ezt a javaslatot, nagyon bonyolultnak találtam. Azt hiszem, hogy az előadók kollégákkal és az árnyék előadókkal még majd le kell ülnünk, és át kell tekintenünk sok mindent. Hol asszony elmondta, hogy még sok információt össze kell gyűjteni. Jó lenne, hogyha egy helyen tudnánk az összes információt, beszámolót összegyűjteni, tehát hogy egy beszámolóan kellene a tagállamoknak mindenről beszámolni, ez csökkenteni az administratív terheket Plusz administratív teher fog azonban hárulni az igazgatási szervekre tagállamok nyilvánvalóan minél többet akarnak takarékoskodni, és az közigazgatásban is nagy sok embert elbocsájtanak, ezért a kevesebb lét, kisebb a működő közigazgatás számára plusz terhet fog jelenteni ez a beszámolói rendszer. Az ETS-ben célzottan kellene felhasználni az eszközöket, mert ha nem így járunk el, akkor az ETS nem fog hatékonyan működni. az a dokumentum egy követelményt arról, hogy a tagállamok a széndiokszid kibocsátást 2050-ig 80-90 kal kell, hogy csökkentsék. Az úti tervet ezzel kapcsolatban már elfogadtuk. Ezek a célok persze csak irányt szabnak, nem kötelező célok, és szerintem ezt ki kellene hangsúlyozni ebben a dokumentumban is hiszen ebben a dokumentumban 2050-ig nem határozhatunk meg kötelező célokat. És végül még egy utolsó megjegyzést szeretnék tenni. Pontosabban arra szeretném kérni az Európai Bizottságot, hogy adjanak nekünk tájékoztatást a, arról, hogy a tagállamok az ENSZ-nek milyen beszámolókat kell, hogy készítsenek. Eh, Köszönöm szépen, Claude Touré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. I, I think the... Azt hiszem, hogy a kollégák eh, már elmondták, a lehető legkarcsúbb, egyszerűbb beszámolói rendszerre van szükség, ne legyen tíz különböző jelentés, hanem egy nagy jelentést kelljen elkészíteni a tagállamoknak. Nem csak, hogy eh, csökken ezzel az administratív teher, hanem ez politikai szempontból is releváns. Ugyanis kikristályosodik az egy ilyen rendszerben, hogy a nyomonkövetési politikában egy adott pillanatban hol tartunk. Ami a 2020-as célkitűzéseket illeti, a megújuló energiák aránya az energiafelhasználásban nőni fog, és ezt nyomon kell követni. A Cancúni eh, klímastratégia kapcsán is eh, elmondtuk, hogy ez kell, hogy jól illeszkedjen a hosszabb távú 2050-ig tartó úti tervbe és még a tengerészeti ágazat eh, kibocsátását is figyelembe kell majd venni. Azt hiszem, hogy a nemzetközi szintéren ez lesz a következő csata, hiszen tudjuk, hogy egyetlen egy eh, éghajlatra vonatkozó jogszabályrendszer sem terjed ki a tengerészeti ágazatra, és ugye nehéz olajat égetnek ezeken a tankereken, tehát legalábbis a beruházá, beruházók és a hajóipar számára azért bizonyos jelzéseket kell majd megfogalmaznunk. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Kelly, kollega. Elnézést, Prodi, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ki szeretném hangsúlyozni a lehetőségek, amelyek rejlenek a GMS rendszerben, és milyen fontos az, hogy jól megszámoljuk a kibocsátásokat. A műholdak ugyanis képesek kiszámolni az üvegház hatást kiváltó gázoknak a koncentrációját, és emiatt segíthet beállítani, hogy hol történnek a szennyezések, a kibocsátások. Tehát valós időben lehetne lemérni az külön-külön az országoknak a kibocsátását. Úgy vélem, hogy ezt érdemes figyelemmel követni, pontosan azért, mert egy olyan eszköz, amelyik pontos adatokat nyújthat. Mindazonáltal egy megjegyzésem lenne. Úgy vélem, hogy tájtási rendszert, amit a bizottság javasolt, nem teszi lehetővé azt, hogy annyira pontosak és azonnali cselekedeteket tegyünk. Úgy vélem, hogy egy általános megközelítésben sokkal egyszerűbb és sokkal gyorsabban lenne nyomon követhető. Tehát, hogyha például minden egyes fosszilis üzemanyag fogyasztás akkor történhetne meg, hogyha megvannak a megfelelő kibocsátási engedélyek, akkor én úgy gondolom, hogy az egész dolog sokkal egyszerűbb és sokkal gyorsabb lenne. Kollega Kelly, grazie. Kelly kollega, parancsoljon. Very much, uh, very briefly. Just uh, one point. Egy megjegyzésem lenni. Hallottuk, hogy óvatosan kell eljárnunk, hogy nehogy elmozduljunk abból a helyzetből, hogy a szennyező fizet oda, hogy a szennyezett fizet, hiszen ennek nem lenne értelme, hogyha megtörténne. Tehát ezért hangsúlyozom hogy szükség van eh, hatékony eh, nyomonkövetésre és jelentetésre, jelentésre és a statisztikák közlésére, amely mindegyik eh, tagállammal kapcsolatban pontos adatokat tartalmaz egészen 2015-ig, amikor a célokat el kell érni. Ennek mindent figyelembe kell venni. Elsősorban az épületeket, hiszen ezek hatalmas számot, a fogyasztásban lényeges részt képviselnek, és a hajózás, hajószállítást illetően is, amit Tormes úr említett. Így tudjuk elérni a 2015-ös célokat. Köszönöm szépen, Kelly kollega. Bizottság, ha van, ha hozzá akar szólni. Yes, um... Én hangsúlyozni szeretném, amikor a holisztikus megközelítésről beszélünk, akkor a bizottság úgy gondolta, hogy egy, a rendeletbe belefoglalja az összes monitorozási feltételeket, követelményeket. Tehát olyanokat, amely már a monitorozási határozatban is benne voltak, de azokat is, amelyek nemzetközi szinten, új kötelezettségvállalásokban, és az EU szinten az éghajlatváltozási csomagban is már léteztek. Tehát ezt akartuk ö, belefoglalni. A hatást illetően, amikor a bizottság elkészítette ezt a javaslatot, több hatástanományt is figyel, figyelembe vett E, és pedig azt, hogy ennek a rendeletnek a célzatjai nem a KKV-k, hanem a tagállamok. Tehát a javaslatot meglévő adatokra alapozzuk. Tehát, hogyha tagállamok teljesítik a nemzetközi és EU követelményeket a monitorozást illet és a jelentést illetően, akkor nincs szükség további adatok gyűjtésére. Tehát a tagállamok számára ez egy korlátozott plusz terhet jelentene. Amikor azt mondom, hogy korlátozott, akkor azt mondom, hogy a KKV-k számára nincsen közvetlen hatás a tagállamok számára 3-3 fél millióra számítunk EU szinten. Tehát ez nem egyelő terhet ró mindegyik tagállamra, de mindannyiunk számára ugyanaz a kötelezettség, hogy a csökkentési célokat elérjük. Nem csak 2020-ra, hanem 2050-re is. Tehát el kell fogadni, hogy van egy minimális beruházás, hogy a különböző fellépéseket finomíthassuk, és a jelentéseket megtehessék a tagállamok. A zöld űrlapokat illetően Durbanben mi is jelen voltunk, tudtuk, hogy mik a követelmények, és a bizottság épp ezért most dolgozik ezen. A hajózást illetően láthatják, hogy a javaslatban a nemzetközi szintéren történtekkel Eh, ellentétben, ahol eh, most próbálunk még eredményt elérni, létrehoztunk egy szöveget, amelyben meghatároztuk a monitorozási követelményeket, és azért, hogy minél hamarabb léphessünk. Az épületekkel kapcsolatban a jelentést, a nemzetközi, jelentés nemzetközi követelményének már ö, ö, belevettük. a gazdasági válság hatását illetően a haladásról szóló jelentésben láthatták, hogy figyelembe vettük ezt a kockázatot is, de a bizottság úgy gondolja, hogy ezt a hatást enyhíteni kell, és pedig úgy, hogy a szakpolitikákat és az intézkedéseket bevezetjük pontosan azért, hogy a célkitűzéseket elérhessük. Volt egy megjegyzés a GMSS-sel kapcsolatban. Igen, a bizottság tudatában van ennek, és a GMS-szel keretében az éghajlatváltozási szolgálattal együttműködünk. És az ilyen eszköz felkészítésének a hasznát már is érezzük. És az ilyenfajta megközelítést más megoldások is segítik. Hadzsi Giorgio úr említette Ciprust és Máltát is. Tudjuk, hogy a COP, két COP döntésben is, határozatban is foglalkoztak ezzel, tehát a bizottság is figyelembe veszi. Tehát azt hiszem, hogy ezért ezzel a helyzettel nem kell már foglalkozni. Azt hiszem, hogy talán mindennel foglalkoztam, még talán a hosszú távú perspektívát illetően mi utaltunk a 2050-es ütemtervre. De a tanács most tárgyalja ezt, a bizottság ugyanakkor látja, hogy szükség van arra, hogy 2050-re két Celsius fokkal csökkentsük a hőmérsékletet. Ezt a gyakorlatban kell követni azért, hogy a közös céljainkat elérhessük. Természetesen a bizottság kész arra, hogy amit megcélzott, az teljesítse is, de készen állunk a további vitákra. Köszönöm szépen. Hát Gyorgya úrnak adom meg a szót a válaszra. Λαμβάνοντας a τα όσα a που δείχνουν ότι igen, meghallgattam a hozzászólásokat, és úgy tűnik, hogy egy közös cél felé törekszünk. Van néhány ideológiai eltérés és különbség, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy vannak olyan pontok, amelyeket ki kell emelni. Például az utalás azokra a kibocsátásokra, amelyek a tengeri, tengeri közlekedésről származik, a mezőgazdaságról, illetve az épületekről származik. Beszéltünk a saját rendszerünkről és az Egyesült Államok rendszeréről, ezeket összehasonlítottuk. Aztán figyelembe vettem azt, ami elhangzott azokról az iparágok, iparak, iparágakról, amelyek bányászati anyagot használnak föl eh, üzemanyagként, csak Jordan Cizel kollega megjegyzésére szeretnék reagálni, aki nem akarja, hogy kötelező jellegűek legyenek a célkitűzések 2050-re. Én úgy vélem, hogy a vállalásokat, azokat tiszteletbe kell tartani. Ezért a következő ülésen figyelembe fogjuk venni mindazt, ami elhangzott a mai ülésen. Köszönöm. Rendben, ezen el lezárom ezt az eszmecserét. Tudjuk, hogy itt van a bizottság részéről a jelentés, a jelentéstervezet, a módosítások április 12-e az utolsó beadás benyújtási határidő délben, ez egy csütörtöki nap, és ráterünk a következő jelentésre. Szimánszki kollega nincs itt a teremben, helyette Chichester kollega fog hozzászólni. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Simánszki úr elnézését kéri, ezt szeretném közvetíteni megkérte, hogy helyettesítsem, és én szóljak erről a napirendi pontról. Véleményünk szerint az EU vízügyi szabályozásának a végrehajtásáért felelős bizottság az ENVI, a Környezetvédelmi Szakbizottság. Pragmatikusan és valósághűen szeretnénk kezelni ezt a kérdéskört ennek a szakbizottságnak a hatáskörén belül hét javaslatot dolgozott ki a jelentéstevő, ez itt van a kollégák előtt. Ezek a javaslatok foglalkoznak azzal, hogy mennyire fontos a vízkészletek jobb, vízkészletekkel való jobb gazdálkodásra koncentrálni a Horizont 2020-ban, ez az első prioritás, az EU kutatási, politi- kutatási politikájának reagálni kell a víz hiányal kapcsolatos problémákra a mezőgazdaságban és az iparban is. A vízkészletektől függ minden vállalkozás, ezt tartalmazza a következő pont, gondolom ez az élet egyik alaptétele. Európában az ipar is függ a víztől, az ipar, a kutatás hatékony válasz kell, hogy adjon a vízzel kapcsolatos kihívásokra. Meg kell terveznünk, hogy hogyan kívánjuk felhasználni a vizet, hiszen e, ebből az előforrásból egyre kevesebb áll majd rendelkezésre. Az éghajlat változás kapcsán is a világ bizonyos részein vízhiány lesz, más részeken pedig árvizek, vagy túl sok víz. Ebből a szempontból az elődő megkért arra, hogy emeljem ki a víz újrahasznosítási technológiák jelentőségét. E, erre is ki kellenek, hogy ki kell, hogy térjen majd a kutatásfejlesztési program. Az európai vízgazdálkodási politika alapja a víz, a vízgyűjtő területek gazdálkodásán kell, hogy alapuljon. A vízkészletekkel való gazdálkodás megköveteli a statisztikai információk felhasználásának javítását, több monitorozás kell a GMS rendszerrel, javítanunk kell a statisztikai információkat. A víz, energia, ugye széndiokszid kibocsátás szempontjából semleges, tiszta energiaforrás, és hozzájárulhat az európai energiaellátási helyzet javításához. Új innovatív energetikai megoldásokra is szükség van ezen a területen. A Európában már vannak vízierőművek, és hát most egy személyes megjegyzést, ha megengednek, a kis vízi erőművek nagyon fontos szerepet játszhatnak. Inkább talán úgy, hogy lehet, hogy arányában az ő hozzájárulásuk az energiaellátáshoz kicsi, külön-külön, de összeadódik ez, és ezzel már jelentős áram eh, termelést tesznek lehetővé ezek a kis vízi erőművek. szóval itt még a költségek internalizálásáról, a vízhasználatból, vizek szennyezéséből fakadó költségek internalizálásáról. A víz tulajdonképpen ingyenes, de a víz szállítása, tisztítása természetesen nem költségek nélküli, és sőt, magasak a költségek, és erről nem szabad megfeledkeznünk. Harmadik országokkal, nemzetközi szervezetekkel való együttműködést erősíteni kell, hogy a vízgazdálkodással kapcsolatos kihívásokra válaszokat találjunk. Itt is javítani kell a helyzetem. Ez az a hét pont, amit képviselőtársam elkészített, és örömmel várom a kollégák észrevételeit. Köszönöm szépen, Csicseszer kollega. Franco kollega. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék az előadónak a jelentéstervezetért, és ez, amelyik a víz területén felmerülő kihívásokkal foglalkozik, a víz fóruma után történik, amely Marseille-ben volt a múlt héten. Nagyon fontos, hogy az intézményünk tovább folytassa az ezmecserét ezenben a témában. A vízgazálkodás egy rendkívül fontos kérdés, és nem szabad ezt félresöpörni. Én úgy gondolom, hogy az ez egy ilyen szegény rokonna a különböző politikáknak az Európai Unióban, annak ellenére, hogy szükség van arra, hogy az Európai Unió egy erős és ambiciózis politikával álljon elő, mert a víz egy prioritást jelent az Európai eh, Unióban, a hetedik keretprogramban. A mezőgazdaságban nagyon fontos szerepet játszik a víz. Szükséges, hogy legyen egy eh, külön megközelítés a víz területén, ugyanis különböző megközelítések és felhasználási módjai vannak az ónak, a víznek, és meg kell nézni tehát, hogy milyen módon kell ezt felhasználni Biztosan a kutatásra is támaszkodni kell. Ki szeretném emelni, tehát, hogy szükség van a kutatásra, az innovációra, hogy jobbá tegyük a minőséget, és jobb, javítsunk a, a szétosztásnál annak érdekében, szükség van kutatásra, hogy megtaláljuk a megoldásokat. hogy Csuk technológiákat kell használni, ugyanakkor ezek legyenek zöldek. Úgy gondolom, hogy létre kellene hozni európai klasztereket, amelyek vízzel foglalkoznak. A kettes bekezdésben, mint ahogy szerepel a szerződésben, a víznek fontos szerepe van a gazdaságban is. Tagállamoknak ezért olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek biztosítják a vízellátást fenntartható módon. Két pontot szeretek kiemelni. A víz gazdálkodási iparág. Nagyon fontos, nagyon fontos az energia, elektromos energia termelése, és ugyanakkor a felhasznált vízeknek az újrahasznosítása is nagyon fontos, megfelelő módon lehet használni, energiát felhasználni, vagy a szerves anyagokat kinyerni belőle, és ezekből termelni energiát. A víz rendkívül fontos szerepet játszik Európában gazdasági szempontból is. A folyóparti terület, folyamenti területek, illetve a termálfeg is erre támaszkodik. Nagyon fontos tehát, hogy a turizmus, az idegenforgalomnál a szakemberek eh, vegyék észre, hogy mennyire fontos számukra a víz, és ezért vállaljanak felelősséget a víz megfelelő minőségi szinten tartására. Nagyon fontos tehát, hogy megnézzük, hogy milyen módon kezeljük a vizeket, attól függően, hogy fogyasztásra szánjuk, vagy ipari felhasználásra a vizet. A, ez ellátás kérdése legyen mm, együtt kell, hogy járjon a tisztítás, a visszisztítás kérdésével. Szükségünk van arra, hogy odafigyeljünk, mert egyre inkább kevésebb, kevés lesz a víz, és mindezt úgy kell megtenni, hogy figyeljünk a környezetre. Két millióra van szükség erre. Egyes városokban a 70%-a a víznek kárba vész, mert a hálózatok, az, az hálózatokból kiszivárog a víz. Nagyon fontos a víz területén legyen megfelelő irányítás, meg kell találni a megfelelő egyensúlyt az állami szektor, a magánszektor és a fel, végfelhasználók között. Rámutatok, felhívom az előadó figyelmét arra, hogy a szomszédsági politika, illetve az együttműködés az országok között nagyon fontos ez a terület, ezen a területen, és tovább kell menni. Ki szeretném külön emelni a, a földközi tenger térségét, a Gáza, az Európai Unió Gázában hozott létre egy visszitorz rendszert, ezt támogatni kell az ilyen kezdeményezéseket, ugyanis ösztönzi a szomszédos országokat arra, hogy együtt dolgozunk. A víz tehát egy, egy békét szállító közeg. Ne felejtsük ezt, ezt az aspektus. Köszönöm szépen, Frank a kollega, mondja az elnök. Gyerek, éj a szó. Parancsoljon. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Nagyon jó dolog, hogy egy ilyen fontos kérdéssel most itt foglalkozhatunk. Víz nélkül nincs élet, hölgyeim és uraim. A víz a közjavakhoz tartozik, és mint ilyen mindenki kell, hogy vízhez jusson, függetlenül a jövedelmétől, mégpedig jó minőségű vízhez. Ehhez pedig állami beruházásokra van szükség. Fentartható vízgazdálkodásra is természetesen nagy hangsúlyt kell fektetni a víz ellátás privatizálása nem eredményezheti azt, hogy monopóliumok alakulnak ki a piacon. A víz mindig, mint a közjavak egyike, kell, hogy szerepeljen. Nagyon sok tagállamban a közelmúltban árvizek, súlyos árvizek voltak. Ezért meg kell próbálnunk elemezni azt, hogy mik okozták, milyen tényezők okozták ezeket az árvizeket. Nagy figyelmet kell fordítani az EU szomszédos országaira, hiszen a vízgyűjtő területek nem esnek egybe feltétlenül a határokkal, gondoljunk csak például a lengyel-ukrán határra. Európa több részének elsivatagosodása is eh, súlyos probléma. Spanyolországból is érkeztek jelzések ilyen elsivatagosodásról, és Lengyelországban eh, sztyeppe-szerű eh, tájak kezdenek kialakulni az ország több részén mindenképpen intézkedésekre van szükség, öntözésre van szükség, sürgetően megfelelő öntöző rendszereket kell kialakítani. A kohéziós alapokból folyósított EU támogatások, támogatásokat arra is fel kell használni, hogy ezekből finanszírozni lehessen vízinfrastruktúra létesítését a, nincs bajom azzal, hogy investáljunk a közutakba is, de talán ide túl sokat investáltunk, és túl keveset foglalkoztunk a vízi infrastruktúrával. Köszönöm szépen, Odi kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak, és eh, Franco úrnak mondom, hogy osztom mindazt, amit elmondott a frakciónk nevében. Személyen címen azt szeretném mondani, hogy elérkezett az idő ahhoz, hogy az Európai Unió kidolgozon az egy európai vízpolitikát. Mi egy olyan kontinens vagyunk, amelyik helyzeténél fogva körül van véve óceánokkal, tengerekkel, és ezért szükség van arra, hogy felhasználjuk ezeket, ezt a kincset, és hogy mi egy motor legyünk ebben a vízgazdálkodási problémában szerte a világon. 800 millió ember a világon nem rendelkezik vízzel, nem jut vízhez, mi ezen a területen tudunk tenni. Nagyon sok háború robban ki, és nagyon sok ember meghal a víz miatt. De Beszéljünk a kontinensünkről. Úgy gondolom, hogy a víz irányelvet át kell nézni, át kell tekinteni. Ez rendkívül nehézségeket okozott nekünk. Például az én területem a Massif Centrálnál van Franciaország közepén. Nagyon sok víz nagyon sok vízterület van, nagyon sok vízmennyiségünk van, de ugyanakkor nem tudjuk ezeket felhasználni, mert korlátozva vagyunk ennek felhasználásában kell, hogy legyen megfelelő politika a tengeri halak és a mm, édesvízi halaknak a tenyésztésére. A tagállamok és Franciaország ezek között nagyon sokat tesznek ezen a területen. Egy másik elem az, hogy eh, oda kell figyelni az infrastruktúrákra. Például Barcelona város a problémákkal szembesül a vízellátás miatt, és a Ron folyóból szeretnének meríteni, és e, azok a folyók, amelyek a földközi tengerből merítenek vizet. Például ebben az esetben, hogyha a Ron folyóból vennénk vizet, és ezt átirányítanánk -e Barcelonába, akkor nagyon sokat tudnánk tenni. Nagyon sokat tudnak, tudnánk ezen a területen tenni. Úgy gondolom, hogy szükség van egy európai infrastruktúrális tervre, amelyik a vízzel foglalkozik, és megkérdem, megkérem a bizottságot, hogy gondolkodjon el rajta, hogy létrehozzon egy európai vízgazdálkodási szervezetet, amelyik irányítja és kezeli ezeket az infrastruktúrákat, amelyek Európa szerte vannak, amelyek vízzel foglalkoznak, legyen az sotalanító üzemek, vagy folyók, vagy bármi, ami vízzel kapcsolatos, hogy össze tudjuk koordinálni az erőfeszítéseket, mert úgy gondolom, gondolom, hogy szükség van erre. Ez a jelentés magába hordozza annak a lehetőségét, eh, hogy az Európai Parlament kifejtse azon véleményét, hogy Európa úttörő legyen a vízgazdálkodás területén. Köszönöm szépen, Odi úr, Kelly úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes ez az eszmesertere, hiszen a víz mind, akár csak a levegő, két olyan for, forrás, amely nélkül nem lehet élni. Ezért nagyon fontos, hogy figyeljünk nagyon rá, elsősorban az én országomban, Írászokban, mert az emberek azt hiszik, hogy ingyen kapják a vizet, hát ugye nem nagyon lelkesítő, hogy fizetni kell érte, de hát azért figyelembe kell venni, mert csak így értékelik az emberek tehát a kert locsolása és a mosása, többi mindezek olyan dolgok, amelyekre figyelni kell. A vízi erő nagyon fontos, és talán jelenleg a vízi erőművekre kevesebb figyelmet fordítanak, mint korábban, pedig érdemes lenne figyelni rá. Nyilvánvalóan a víz újrahasznosítását ösztönözni kell. Beszéltünk a turizmusról és a vízről, ha figyelembe vesszük, hogy mennyi vizet használnak fel a vendégházak, valószínűleg szükségtelenül. Tehát itt oktatni, tanítani kellene az embereket, hogy felelősségteljesen járjanak el a vízhasználattal. és figyelembe vegyék, hogy a világ szempontjából ez a e, ritka erőforrás mennyire megérzendő. Tehát van mit tenni, de az első célkitűzésnek a e, víz mennyiségére kellene figyelni valaki említett itt számokat, tehát például, hogy 70%-ot Érországon, más országokban 50%-ban pazaroljuk a vizét. Köszönöm szépen, Rubik kollega. Cicinde. Köszönöm, elnök asszony. Pontosan az EU vízügyi joga a megújuló energiák terén nagy lehetőséget eh, kell biztosít számunkra. A Környezetvédelmi Ügynökség és a terület összes szakértője a víz fenntartható felhasználásáról beszél. Fontos, hogy itt egy mindenki nyer stratégiát kövessünk ökológiai kérdéseket össze kell kapcsolni gazdasági szempontokkal, például a vízkeret irányelv kapcsán e, különböző e, víz e, mennyiségekről beszélünk. Itt a Egyrészt biztosítani kell eh, a víz optimális felhasználását a megújuló energia eh, kapcsán, másrészt pedig eh, a környezeti feltételeket is optimálisan kell alakítani. E, talán hibáztatható az Európai Bizottság azért, hogy nincs elég technológiai hatásvizsgálat arról, hogy a megújuló energia előállítás kapcsán milyen alternatívák vannak, hogy egyrészt javuljon az ökológiai helyzet, másrészt viszont ne pazaroljuk értelmetlenül a víz e, forrásokat, e, a vizet. Egy kezdeményezésre lenne szerintem szükség, hogyan tudnánk például felhasználni a vizet folyami és más vízérőművek céljaira. Itt folyami vízérőművek kapcsán nem csak a hagyományos, hanem új műszaki megoldásokban is gondolkozni kellene. A következő dolog. Sürgetően szükség van az úgynevezett ózmózis elven működő vízerőművekre, E, amikor a, a, elérik a tengert a folyók, akkor ott egy vegyi folyamat zajlik, kémiai energiát lehet kinyerni és felhasználni. Az édes és a sós víz keveredéséből adódó energiát is fel lehetne használni. A világ sok nagy városa folyó torkolatnál fekszik, a tengerbe torkoló folyóknál. Itt új esélyei vannak a megújuló energia felhasználásnak. Az Európai Bizottság és az illetékes ügynökség egy ilyen ABC listát kellene, hogy összeállítson arról, hogy milyen prioritásokat kellene megvalósulnunk a megújuló energiák kapcsán. Tehát ABC C az A, az a mm, legsürgetőbb, tehát a sürgősségi sorrendet értettem ABC alatt. Köszönöm szépen, nincs további hozzászóló. Pascal Guillaume-nak adok meg a szót a bizottság nevében. Japán. Nincs itt, rendben van, akkor megint vissza az előadónak adom meg a szót. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a kollégáknak a hozzászólásaikat. Írogattam a jegyzeteimet, és remélem, hogy Simánszki úr majd ki tudja őket eh, bogarázni. De mindez azt mutatja, hogy a kollégák sokat gondolkoztak arról, hogy hogyan lehet a vízgazdálkodáson javítani. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy ez egy nagyon fontos forrás az élet szempontjából. Szeretném megköszönni Frankó úrnak is a sok javaslatot, amit előterjesztett. Mindezek nagyon fontosak. Nem tudom mindegyiket sorra venni, hiszen nagyon sok ötletet felsorolt. Talán a szállítási veszteségeket szeretném említeni, Kelly kolléga is említette ezt. Nyilvánvalóan hogyha egy modernebb hálózatról beszélünk, mint Európában vagy az Egyesült Államokban, akkor nem ekkora a veszteség. De a saját tagállamokban, ahol 100-150 évesek a vízvezetékek, nem meglepő, hogy már mutatják a kornak a jeleit, és épp ezért szükség van arra, hogy az infrastruktúrába befektessünk. Mivel ezeket a vezetékeket nem látjuk, mert a föld alatt vannak, nem meglepő, hogy az emberek nem feltétlenül veszik, elő, eh, veszik észre, hogy milyen eh, állapotban vannak, és hogy eresztenek, lyukasak, stb. Tehát nagyon fontos, hogy felhasználjuk a technológiát arra, hogy a forrásokat megőrizzük. A híri kolléga nem különösebben volt elégedett a, a PPP-kkel, vagy elsősorban a magán vállalkozásokkal. Nagy-Britanniában el, leválasztottuk a vízellátást a más ö, ö, szolgáltatásoktól, és ezt nagyon szabályozva privatizáltuk és itt felhasználtuk a működtetésnek a magán szolgálatban lévő előnyeit, és ugyanakkor a szigorú szabályozással az állami felügyeletet is gyakoroljuk és ez a veszteségeket, az árakat és az infrastruktúrába való beruházást is szabályozza. Tehát a PPP megoldás is működhet jól, tehát én nem zárnám ezt ki. egyetértek kollégámmal abban kapcsolat, az a kapcsolatban is, hogyha az emberektől megtagadják a vízhez való hozzáférés, ez az ipari társadalom egyik kudarca, egy olyan kérdés, amelyel foglalkoznunk kell, hiszen mindenkinek szüksége van vízre. És értem, hogy miért lenne jó EU szintű megközelítés, de a probléma az, hogy folyó alapú rendszerek vannak, nem hiszem, hogy bárkinek van nemzeti hálózata, vízellátási rendszere. Épp ezért el kell fogadni, hogy hatalmas költségeket jelent egy ilyen nemzeti, vagy pedig európai vízellátási rendszer. Ez hatalmas beruházási rendszerösszekötő és modernizáló költségeket von magával. Tehát ugyan a szélkitűzés az vonzó, de hiszen ez az egyenlőtlenségeket eltüntetné, hiszen vannak olyan országok, ahol árvizek vannak, máshol pedig szárazság. Hát, mindez tény, még ha nehéz is megérteni. Nos, tehát szeretném megköszönni a kollégáknak a hozzájárulásokat, és Rübig úr javaslata, hogy vizsgáljuk meg újból a technológiát, amely az vízellátással kapcsolatos. Ez, ez egy jó ötlet, ugyanis ez Simenszki úr megjegyzéséhez vezet vissza bennünket, hogy nagyon fontos a kutatás. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy a víz, a vízellátás az egy alacsony technológiájú iparág, de nagyon sok tennivaló van az innovatív megközelítések területén, tehát hogy hogyan lehet mindezt kihasználni és tisztának megőrizni. Nos, köszönöm szépen ezeket, és Simanski úrnak továbbadom ezeket az ötleteket, és várja a kollégák módosítóit. Köszönöm. Grazie, kollega Csicseszter. Köszönöm szépen Csicseszer kollégának. Rámutatok arra, hogy április 12-én csütörtökön délben van a módosítók benyújtásának határidején. Következik a Társadalmi Változás és Innovációra irányuló uniós program. Inez Krisztina Szuber az előadó parancsoljon. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. ez. Nos, a bizottság egy eh, rendeletet dolgozott ki. Ez egy olyan rendelet szabályozás, amely egy programot szeretne kidolgozni, amelynek célja a társadalmi változás, és ezen belül is külön odafigyel a foglalkoztatásra. Ez a program a Progress, EURES és a mikrofinanszírozási európai eszközt is felhasználna, amelyet 2010-ben használták föl. Tehát ez a már három létező eszközt használná a saját céljainak az eléréséhez. Mi egy véleményt dolgoztunk ki az ITRE részéről, és három alapvető elemre kell koncentrálnunk, figyelembe véve mindig a foglalkoztatást. Először is a hitelhez való hozzáférés a mikrovállalkozások részéről. Mi úgy gondoljuk, hogy a mikrovállalkozásoknak nyújtott hitel tekintettel a jelenlegi válságra és a munkanélküliségre, meg kellene tenni mindent annak érdekében, hogy ezek a mikrovállalkozások továbbra is fennmaradjanak és dolgozzanak, és arra kellene gondolni, hogy hogyan lehet ezt modernizálni, és hogyan lehetne napra készíteni ezeket a mikrovállalkozásokat. Nem csak a mikrovállalkozásokat, hanem a KKV-ket is annak érdekében, hogy legyen forgatókéjük, és ezáltal függetlenek eh, legyenek. Ez azt jelenti, hogy a technológia innováció kérdése nagyon fontos, hogyha beszélünk a versenyképesség a KKV-k, illetve a mikrovállalkozások eh, tekintetében. Aztán van egy másik kérdés, a, a munkahelyek teremtése, amelyik összefügg a képzésekkel. Össze kell kötni az ipari politikákat, a képzési politikákkal annak érdekében, hogy egy olyan gazdaság alakuljon ki, amely kevés szindioxidot használ, és amelyik megfelelő módon használja a rendelkezésre álló természetes erőforrásokat. Van egy másik olyan kérdés, ami sok problémát okozott, tekintettel arra, hogy milyen problémákat vet fel a munkanélküliség. Itt van egy javaslat a bizottsági anyagban a forrásokra vonatkozóan, és mi úgy gondoljuk, hogy 50% százalékot kellene eh, szánni a progresszre, és nem 70 százalékot. Ezáltal a mikrofinanszírozások eh, eszköze nem 20%-ot, hanem 30%-ot kapna, ami nagyon fontos annak érdekében, hogy tovább tudjanak fennmaradni a mikrovállalkozások. Köszönöm szépen, Rubik kollégának adom meg a szót. Ja, hát, danke, Frau... Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársam. Azt hiszem, hogy az Európai Unió szociális eh, dimenziója és az innováció, különösen a eh, munkanélküliség kontextusában jövőben egyre nagyobb szerepet fognak játszani. Ha azt látjuk, hogy különösen a fiatalok körében milyen nagy a munkanélküliség, akkor le kell szögeznünk, hogy valószínűleg nagyobb erőfeszítésekre lesz szükség annak érdekében, hogy ösztönzőket teremtsünk vállalkozás alapításra, a munkaadókat is képezni kell, hogy a munkavállalókkal együtt közösen úgy tudjanak gazdálkodni, hogy abból minőségi munkahelyeken jó béreket lehessen fizetni. És egyre több fiatal vállalkozó nőre van szükség. Meg kellene éppen ezért fontolnunk, hogy vajon a e, munkavállalók e, szociális e, jogait nem kellene kiterjeszteni a fiatal önálló vállalkozókra. Az új munkahelyek 85%-át új fiatal vállalkozások hozzák létre, tehát olyan vállalkozásokra gondolok itt, amelyeket nem régen alapítottak, egy új üzleti elgondolás, ötlet alapján, és hogyha egy fiatal vállalkozó hölgy egy ilyen új vállalkozást alapít, akkor saját személyes nagy kockázatot vállal, hiszen nagy felelősség jár egy önálló vállalkozással, ez természetesen a fizetségekben is kell, hogy tükröződjön, hogy milyen fizetségben, javadalmazásban részesül egy ifjú vállalkozó hölgy, hiszen ha pénzügyi kockázatot vállal, akkor nyilvánvalóan a befektetett tőkéjének meg kell térülnie és ez a három komponens adja a sikeres tevékenységet. Mi történik akkor, hogyha az fiatal vállalkozás csődbe jut, hogyha fizetésképtelenné válik? milyen szociális biztosítékokat tudunk adni azoknak a bátor fiataloknak, akik vállalkozást mernek alapítani, milyen társadalom biztosítási formákban gondolkozunk, legalábbis a munkavállalókat érintő szociális jogokat kell biztosítani az önálló vállalkozók számára is a jövőben. És itt az Európai Bizottság el kell, hogy készítsen egy jelentést arról, hogy a vállalkozásnak mi a szociális dimenziója, mi a helyzet a társadalombiztosítással, csőd, fizetésképtelenség esetén. Azt hiszem, itt sürgetően tenni kell valamit. Nagyon örülünk annak, hogy ma a napi rendünkön szerepel ez a téma. Grazie, kollega Rubig. Köszönöm, Rubi kollega. Senki más nem kért szót. Bizottság. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkit szeretettel üdvözlök, kedves képviselők. Néhány megjegyzésre szeretnék reagálni, amelyeket a jelentéstevő tett. Épp pedig a mikrovállalkozásoknak a hozzáférése a finanszírozáshoz, a az munkanélküliség kérdése többek között. Az első kérdést illetően, tehát a mikrovállalkozások számára a hozzáférés a finanszírozáshoz, a hitelhez. Az eszköznek az egyik célja például pontosan ez, de az eszköz fő célkitűzése a szociális integráció és a munkahelyhez való hozzáférés, különösen azok számára, akik hátrányos helyzetben vannak. Épp ezért a KKV-knek a létrehozása is nagyon fontos, és ennek számára vannak közösségi szinten más eszközök, és épp ezért ennek az eszköznek nem az a fő célja, hogy ezt szolgálja. Ezért a módosítók közül néhány amely úgy tűnik, hogy az eszköznek a fókuszát megfog, megváltoztatja a KKV-k irányában, az nem megfelelő, ugyanis ez azt jelenti, hogy más eszközökkel átfedés van. Tehát van egy olyan eszköz, amely pont a KKV-k létrehozását célozza meg. A munkahelyek létrehozását illetően ez a program lehetővé tenni tanulmányok keretében, hogy azonosítsanak olyan területeket, amelyek lehetővé teszi a zöld munkahelyek, a fehér munkahelyek létrehozását, információs technológiák alkalmazását, E, a progress e, e, lehetőségeken keresztül. Tehát a jelentéstevő is a nagy a nagy lehetőségekkel rendelkező ágazatokat jelölte ki, tehát hogy ezeket meg kell keresni. Aztán ez az eszköz nem nagy eszközökkel rendelkezik, de az Európai Szociális Alap, a Regionális Fejlesztési Alap sokkal nagyobb lehetőségekkel jelentkezik arra, hogy az ilyenfajta tevékenységet ösztönözze. Épp ezért fontos különbséget tenni a kezességi szinten lévő kis eszköz között, amely tanulmányokat végez, javaslatokat tesz, és e, ez európai szinten van, és a másik, amely nemzeti szinten van, amely viszont egy jelentősebb eszköz. Tehát ne keverjük össze ezeket a különböző eszközöket. Tehát ez az eszköz, ez egy kicsi közösségi szinten, és vannak nagyobb eszközök, mint az Európai Szociális Alap, vagy a Regionális Fejlesztési Alap, amelyekkel sokkal többet lehet tenni bizonyos tevékenységek, tevékenységi ágazatok területén. Végül pedig a munkanélküliség kérdése és a rendelkezésre álló források tekintetében a bizottság áttekinti a program különböző tengelyeiben rendelkezésre álló összegeket. Ez három külön tengely, de a Progress ezeket már kombinálja. Az EURES amely a mikrofinanszírozással foglalkozik, egy másik eszköz, és értem, hogy a jelentéstevő módosítani tenni, módosítaná e két eszköznek, a, két tengelynek az összegeit. De a bizottság javaslatában folytonosságot szerettünk volna biztosítani, miközben kiigazításokat, újításokat teszünk. Ezért a különböző összegek közötti átcsoportosítás egy kicsit a jelenlegi helyzetet tükrözi. A jelentéstevő javaslata, amely gyengíteni az egyik tengelyt a, a többiek javára, az már meglévő progressz tevékenységek közül némelyeket feleslegessé tesz, és a bizottság véleménye szerint ez nem feltétlenül jó megközelítés, ugyanis az időközi progressz értékelésben amelyet az Európai Parlamentnek is elküldtünk, a Foglalkoztatási Bizottságnak, azért, hogy ezt az értékelést a jelentést tevők tanulmányozzák, hiszen ez a progress eszköznek az előnyeit taglalja. És ebben e, ezért javasolja azt a bizottság, hogy tartsuk meg ennek a kereteit. Végül egy utolsó megjegyzés. A jelentéstevő azt mondta, hogy ez a, az eszköz eléggé bonyolult, mert három eszközt egyesít. Mi pont az ellenkezőjét látjuk, hogy egyszerűsíti az a három, ugyanis ez a három eszköz a közvetlen irányítással foglalkozik, tehát van közös vonásuk, és akik ismerik ezeket az eszközöket, nyilván észrevették, hogy a közös célkezítésen kívül vannak hasonló rendelkezéseik is. Tehát számunkra ezért jelenti ez, hogy egyszerűsíti a dolgot, nem bonyolítja. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Egy megállapítás Adi kollégától még. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudom, hogy nem szokás, elnézést kérek, csak reagálni szeretnék a bizottság által elmondottakra hogy egyszerűzítse a bizottság, ez egy nagyon jó dolog az egyszerűsítés, amit mondott a bizottság egy megállapításon. Úgy vélem, hogy a rendeletnek a, tám, a társadalmi változás és innováció irányuló uniós program a tartalomhoz képest állampolgárként és parlamenti eh, képviselőként két milliárd, eh, két milliárd euróról beszélünk, eh, három programról beszélünk, senki nem tudja, hogy miről van szó. Én úgy vélem, hogy nem kellene még megsokszorozni ezeket a szlogeneket, ezeket a frázisokat, mert ez nem segít abban, hogy az emberek megértsék, hogy miről is van szó. Én egy megállapítást, illetve egy fogalom, fogalomra szeretnék rámutatni. A második cikknél az Európai Bizottság azt javasolja, hogy egy szociális vállalkozástról beszél egy olyan vállalkozás, amelyiknek társadalmi kihatása van, amelyik nem termel ö, nyerességet, hanem inkább szociális, társadalmi kihatása van. Nos, egyetértünk, egyetértettünk mindannyian, minden frakció, hogy dolgozzunk a társadalmi piaci gazdaságnál, és akkor itt van egy olyan különbség, hogy vannak különböző társaságok, amelyek a társadalmi jólétű társadalomért dolgoznak, és mások, amelyek a profitért dolgoznak. Nos, én úgy gondolom, hogy ez nem jó, nem jó üzenet, ez azt jelentene, hogy a e, felelősek azok a cégek, amelyek társadalom, a társadalomért dolgoznak, és azok viszont, amelyek e, e, profitért dolgoznak, azok meg, azoknak nincs társadalmi felelősségük. Tehát ezt nem szabadna így külön választani, már beszéltünk a eh, szociális gazdaságról, a gazdas, szociális gazdaság, amelyikről beszéltünk, egy közgazdász egyetért abban, hogy közgazdaságok eh, szövetkezettek eh, és mindenfajta egyéb társaságnak részt kell, hogy vegyen benne a szövetkezetek például azok nagyon jók, olyan gazdasági vállalkozások, amelyek igenis tesznek a társadalomért, mert az összes tagnak az érdekét vegyék figyelembe. Én úgy gondolom, hogy amennyiben ezt a téma így maradjon, az nagy problémát fog okozni, és szükség lenne arra, hogy tovább beszéljünk erről a témáról. Köszönöm szépen, Zuber kollega, Zuber kollega parancsoljon. Obrigada. Uh, só para esclarecer uma questão, é nós uh, também acompanhamos. Köszönöm szépen. Egy dolgot szeretnék csak tisztázni. Mi is támogatjuk eh, a Progress program pozitív értékelését, illetve azt, hogy a javaslatban mondjuk kiszögezzük le azt is, hogy miután nagyon nagy problémát jelent a munkanélküliség, lehet, hogy újraelosztásra van szükség a források, az eszközök tekintetében. Nagyon figyelmesen hallgattam a kollégákat, és a véleménybe be fogom építeni az elhangzottakat. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Tájékoztatom önöket, hogy a módosítók benyújtásának végső határideje április 12-egy csütörtök délben. És most Kovács kolléga kapja a szót. A gépjármű részek és alkatrészek kereskedményről szóló EU-Oroszország megállapodás. Parancsoljon! Köszönöm a szót, elnök asszony. A rövid indoklással szeretném kezdeni mondandómat. Tehát azok a beruházók, amelyek az Orosz Föderációba irányuló autógyártó létestményeket hoznak létre csökkentett behozatali vámokat élveznek az autórészekre és alkatrészekre cserébe azért hogy kötelezettséget vállalnak a helyi tartalmi és egyéb lokalizációs előrások teljestésére. azon kockázat csökkentése érdekében miszerint e beruházások esetleg az unióból történő delokalizációhoz vezetnek az európai bizottság megtárgyalt egy megállapodást az orosz föderációval és valójában ez a megállapodás képezi a javaslat tárgyát is. A megállapodás tervezet biztosítani kívánja, hogy a gépjárműrészeknek és alkatrészeknek az Európai Unióból az Orosz Föderációba irányuló kivitele ne csökkenjen. Konkrétan azt irányozza elő, hogy amennyiben az említett részeknek és alkatrészeknek az Unióból az Orosz Föderációba irányuló kivitele csökken, az orosz föderáció köteles engedélyezni az unióból származó részek és alkatrészek csökkentett importvámok melletti behozatalát az európai uniós kivitel csökkenésének, mege, csökkenésével megegyező arányban. A kompenzációs mechanizmus akkor lép működésbe, amikor egy adott indul, indulási évben az érintett termékek uniós kiviteli értéke több mint 3%-kal, a harmadik mellékletben meghatározott vonatkozó küszöbértékek közül az egyik vagy mindkettő alá süllyed. A felek minden év március one jén felülvizsgálják az érintett termékeknek az előző naptári évben történt uniós kivitelére vonatkozó statisztikákat. A javasolt megállapodás tizedik cikkével összhangban az Orosz Föderáció havonta kereskedelmi statisztikát nyújt be az Uniónak, kezdve a two thousand and twelve es év január hónapjára vonatkozó kereskedelmi statisztikákkal. e megállapodás vagy thirty nappal azt követően lép hatályba hogy a felek egymást rásbeli értestés útján megerőstik hogy saját belső eljárásaikat lefolytatták vagy a felek esetleges megállapodása szerint más napon azonban legkorábban az orosz föderációnak a kereskedelmi világszervezethez történő csatlakozása napján a megállapodás two thousand and eighteen július one jéig vagy addig a napig marad hatályban amikor oroszország eltávolt az autóipari beruházási programjából minden a wto val összeegyeztethetetlen elemet attól függően hogy melyik következik be előbb. tehát tisztelt képviselőtársaim ez a megállapodás véleményem szerint teljes mértékben támogatható hiszen az európai uniós beruházókat azoknak az érdekeit védi folyamatos munkájuknak zökkenőmentes gyártási folyamatoknak a biztostását szolgálja. tehát javasolni kvánom. várom tisztelt képviselőtársaim megjegyzését és esetleges módostó indtványait. köszönöm szépen hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Gyerek kollégája szó, parancsoljon. Bardzo, pani przewodnicząca. Unia Europejska... Nagyon köszönöm. Köszönöm a szót, elnök asszony. Az EU nagyon fontos autóexportőr, és ugyanakkor autó alkatrész exportőr is. Körülbelül 9 milliárd euró értékű az EU-ból irányuló, Oroszországba irányuló autó, illetve autó rész, alkatrész export. A vámok alacsonyak, és vannak különböző adó kedvezmények is, amelyeket az exportőrök igénybe vehetnek. Fennáll azonban annak a veszélye, hogy a vállalatok áthelyezik termelésüket Oroszországba, tehát delokáció problémája, és ezért van szükség erre a kompenzációs mechanizmusra, az egyes és a kettes táblázatban találjuk meg azt, hogy hogyan működik ez a kompenzációs mechanizmus. Amikor az uniós kiviteli értéke több mint 3 kal valamelyik küszöbérték alá süllyed, akkor kezd működni a kompenzációs mechanizmus. Foglalkoznunk kell azzal is, hogy mi történik akkor, akkor, hogyha több mint 25%-kal csökken az export. Ugye Oroszország csatlakoznia fog a WTO-hoz, de az átmeneti időszakban, 2018-ig még kapnak a vállalatok állami támogatást, és ez növeli az oroszok versenyképességét. Természetesen Oroszországban is próbálják csökkenteni a munkanélküliséget. Hát nem tudom, hogy ez a megállapodás igazából segíteni fog-e rajtunk, jó lesz-e nekünk, de valószínűleg igen, tehát jó ez az unió számára ez a megállapodás, és el kell érnünk, hogy az oroszok is aláírják. Kérdésem, hogy a megállapodás csak az Orosz Föderációra vonatkozik, vagy az Orosz Föderáció, Belarus, Kazaksztán vámunióra is? Az ötödik mellékletben találjuk meg az országokat, de talán nem lenne -e jobb EU országok helyett EU területeket említeni, EU territories. Ez talán nagyobb egyértelműséget teremtene. Egy másik felvetésem is lenne. Mi az alapja a harmadik mellékletben lévő küszöbértéknek. Mire alapozták ennek a meghatározását? Egy ilyen típusú nemzetközi megállapodásban tulajdonképpen szégyenletes dolognak mondhatjuk azt, hogy az Európai Unió nem követ követelt meg olyan sztenderdeket, amiket így egyébként megszokott követelni, vagy amit az EU cégektől megkövetelnek. De így az orosz cégek ezeket kikerülhetik. Köszönöm szépen, senki más nem akar hozzászólni. Bizottság itt van a teremben? Nem, nincs senki. Hogyha Kovács úr le akarja zárni a témát, parancsoljon. Igen, köszönöm szépen. Képviselőtársamnak hadd válaszoljak, hogy legjobb tudomásom szerint az Orosz Föderációra vonatkozik csak ez a megállapodás, a, az Unióra nem, tehát a, a kazak belorusz orosz unióra, de hát ha erről beszélünk, akkor lehet, hogy nem sokára már azt is meg kéne kérdeznünk, hogy az esetleges Euróázsiai Uniót, amit ugye nagyon emleget most Oroszország Putyin miniszterelnökkel az élen hogy esetleg még arra is ki lehetne majd a továbbiakban terjeszteni. köszönöm szépen a, a hozzászólását mindenféleképpen megfontolásra fogjuk venni nagyon értékes jelzését ezzel az üggyel kapcsolatban. köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Kovács kollega. Ebben az esetben is a módosítók benyújtásának végső határideje március 26-a délben lesz. Mielőtt elköszönnek, néhány információt szeretnék megosztani önökkel. Az első hogy hétfőn délután összeült a koordinát, összeültek a koordinátorok, ahol a megkérdezték a ciprusi utazásnak a neveit, a személyeit, aztán egy struktúrált megbeszélés, azt eh, június 21-én, 22-én lesz egy találkozó a DJ Interrel, aztán beszéltük a kozák delegációról, részt veszünk majd eh, egy, eh, részt veszünk majd egy konferencián az a októberben, és aztán egy saját kezdeményezésű eh, véleményt kezdünk el a következő ülésünk a szakbizottság nevében április 23-án lesz, 15 órától 18.30-ig, rá következő nap délelőtt és délután. Aztán lesz egy szakbizottság e, ülés együttesen a közlekedési szakbizottsággal március 27-én 15 órától 18.30-ig, és az interkonnexiókról mm, fogunk beszélni, tehát a közlekedésről fogunk beszélni. Köszönöm szépen az együttműködést, köszönöm a munkájukat, három igen intenzív napon vagyunk túl, köszönöm szépen, viszontlátásra!